ez a kiosztott anyagomban is megvan ez, a szöveg, illetve a belső honlapunkon is elolvasható. Hölgyeim és uraim, lenne még néhány közleményem. Szeptember 22-én igen fontos dolog, dolog történt az Európai Unióban. Az ENSZ 66. közgyűlésén először történt meg az, hogy az egész Európai Unió nevében Helman van Rompuy elnök úr szólalt föl, tehát az egész Unió nevében szólalt föl, és ez történelmi pillanat volt az ENSZ közgyűlésén. Szeptember 21-én Troy Davis kivégezték az USA-ban. Ez a kivégzés embertelen és elfogadhatatlan az Európai Parlament nevében. A halálbüntetéssel kapcsolatban ismét megfogalmazzuk ellenvetésünket és kritikánkat az amerikai hatóságokkal szemben. A halálbüntetést már nagyon sok alkalommal elítéltük, és függetlenül attól tesszük ezt, hogy ez demokratikus országokban vagy diktatúrákban eh, működik. Itt ráadásul egy 17 éves fiatalról is szó van, Zoltáni nevű fiatalról, akit ugyancsak kivégeztek, és ez már Iránban a nemzetközi jogot is sérti, nem csak a mi ízlésünket, úgyhogy ezt ugyancsak keményen el kell, hogy ítéljük, hiszen ez egyfajta bosszúállás, egy kiskorú kivégzése, bármilyen bűncselekményt is kövessen el az illető. Most pedig elkezdjük a saját napirendünk tárgyalását. Igen komoly témákat kell megtárgyalnunk. Például a hatos csomagról lesz vita, ezen a héten. Tudjuk, hogy nagy sikernek mutatkozik ez az intézkedéscsomag, jelentősen sikerült javítanunk az eredeti javaslatot. Fontos jogalkotási javaslatokról fogunk vitatkozni és szavazni, amelyek a pénzügyi és gazdasági válságot ö, fogják enyhíteni. Így is már egy éves késésben vagyunk, egy évig tartott, még eljutottunk idáig, a gazdasági pénzügyi válság pedig nem állt meg, sőt elmélyült Véleményem szerint ezért gyorsított eljárásban kellene a jövőben fellépnünk ebben a témában, mert az eddigi eljárás túl lassú volt. Nem tudtunk kellően reagálni és időben reagálni a történésekre. A jogalkotóknak meg kell kapniuk a lehetőséget, hogy gyorsan reagáljanak. Ez persze nem minden jogalkotásra érvényes, hanem csak a kiemelt és sürgős témákban. Ezért a frakciók vezetőivel egyeztettem és egyeztetni fogok, de a bizottsági elnökökkel is, annak érdekében, hogy kiemelt témákban az eljárásunkat fel tudjuk gyorsítani, olyan jogalkotási ügyekben, amelyek komolyak, súlyosak, sokakat érintenek, és gyorsan kell bennük dönteni. Szerdán Barozó elnök úr látogat hozzánk, és megtartja itt az Európai Unió állapotáról szóló beszédét, és bemutatja majd a bizottság munkaprogramját, ez is egy kiemelt jelentőségű vita. Jövőre nagyon fontos jogalkotási aktusok érnek be, amelyek a gazdasági válságot enyhíteni ö, szándékoznak, és reméljük, hogy sikerül stabilizálni a helyzetet, a munkaerőpiaci helyzetet is enyhíteni, és főleg világos üzeneteket megfogalmazni az Európai Unió nevében, amely olyan értelemben hat, hogy meggyőzi a piacokat arról, hogy képesek vagyunk hatékonyan és gyorsan reagálni. A kérdések órájában holnap Juncker miniszterelnök úrral fogunk egyeztetni. Először kerül sor ilyen formában vita, vitára vele. Eddig csak Eston asszonynal és Barozó elnökkel folytattunk ilyen spontán vitát. Ezt az eljárás kibővítettük most az eurozóna elnökére is, és így választóinkat is jobban tudjuk képviselni a válság idején. Eston alelnök asszony egyébként megint itt lesz, és a keleti partnerségről folytatunk vele vitát. Szeptember 29-én lesz ugyanis Varsóban egy csúcs találkozó, amelyre most készülünk külügyi témákban. Lenne egy kérésem minden kollégához. Kérem önöket, hogy ezeken a vitákon nagy számban vegyenek részt, mert ezek kulcsfontosságú kiemelt viták lesznek, és nagyon sok múlik azon, hogy ezekben a fontos és polgárainkat közvetlenül érintő témákban mit mondunk és mit döntünk. Biztos, hogy a polgárok is most nagy figyelemmel követik vitáinkat ezen a héten. Biztos vagyok abban, hogy valamennyi képviselő tudat